okay, colleagues, good afternoon. And... Kedves kollégák, üdvözlök mindenkit, kezdjük meg a délutáni ülésünket. A bizottság három fontos dokumentumot fogadott el ma délelőtt, egy felülvizsgálatot, TFT felülvizsgálatot, közleményt és az USA PNR felülvizsgálatot. Nagy örömünkre szolgál, hogy Mászrom asszony itt van velünk, ugye épp, hogy átjött a bizottsági fontos ülésről, és így azonnal tájékoztatni tud minket a délelőtti ülésről, be tudja mutatni ezeket a dokumentumokat. Már az elfogadás napján nagyon érzékeny témákról van szó, szorosan nyomon követjük, hogy mi is történik. Már is átadom a szót biztos asszonynak, hogy röviden mutassa be ezeket a témákat, és aztán tudom, hogy a képviselőknek lesznek kérdései. Köszönöm, ennél a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, üdvözlök mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy újra beszámolhatok arról, hogy egy sor usa kapcsolatos témában hol is állunk. A nyáron is már folytatunk ezzel kapcsolatban eszmecserét. Ahogy Kinga, az elnök asszony mondta, ma délelőtt, délelőtt fogadtunk el EU-USA csomag dokumentumokat Igazából itt az a lényeg, hogy hogyan tudjuk tovább építeni a kölcsönös bizalmat a közös munkacsoport segítségével, TFTT, TFTS és USPNR felülvizsgálatokról van szó. Tehát a biztonságos kikötő megállapodás is ide tartozik ehhez a csomaghoz, de úgy tudom, hogy Reding bizottsági elnök helyettes is meg fog jelenni önök előtt később, úgyhogy ezt a témát inkább őnek kihagynám meg. Először is a TFTP adatok értékéről beszélünk, már korábban is folytattunk erről részletes eszmecserét, elkészítettük az értékelést, ahogy ez a megállapodásban is szerepelt, a hatályba lépés követően három évvel. Igazából nem felülvizsgálatról van szó, hanem a TFTP adatok értékelése, a több éves munka értékeléséről van szó, illetve hogy a, azt értékeltük, hogy a megállapodás milyen előnyökkel jár az Egyesült Államok és Európa számára a terrorizmus elleni harcban. A jelentés önök előtt van, a gyakorlatban történő adatfelhasználásról van szó, és néhány esetbemutatása is szerepel a beszámolóban. A bizottság és az Egyesült Államok megfelelő hatósága körülbelül egy éve dolgozott együtt, meghatározzuk, hogy hol volt segítségére valóban a terrorizmus elleni harcnak az Atlanti óceán két oldalán ezek adatoknak több ülést tartottunk, az Europol-al egyeztettünk, gyakorlatilag ezer TFTP jelentést elemeztünk. a nehézségek ellenére, és hogy milyen hatalmas anyagot kellett földolgozni. Nagyon sok példa szerepel a jelentésben, a mai ülés után ezt részletesen is tudják majd tanulmányozni vannak egészen friss események is, például a szíriai eseményekkel kapcsolatos fejleményekkel kapcsolatosak ezek, és pontosan bemutatja, hogy a TFTP adatok mennyire fontosak a terrorizmus, hálózat, terrorista hálózatok nyomonkövetése, pénzügyi struktúrák, esetén nagy támogatást jelent, új bizonyítványokat is biztosít, illetve a más forrásokból megszerzett információk megerősítését is lehetővé teszi a TFTP adat. A nyomozások során is teljesen egyértelmű, hogy fontos szerepe van ezen adatoknak a terrorizmus elleni harcban. Amikor az EU-s a TFTP megállapodás született, a bizottságot arra kértek föl, hogy egy keretet mutassunk be az EU adatokból történő adatszűrésre vonatkozóan, és hogy a TFTP-hez hasonló adatrendszert állítsunk fel majd később. A mai jelentés egy hosszú értékelési elemzési folyamatnak az eredménye, és úgy próbáltuk ezt összeállítani, hogy felelje meg a tanácsnak és a parlamentnek. Hogy minden információt megszerezünk, külső tanulmányokat is készítettünk, a Europol szakértőit is igénybe vettük, illetve tagállami szakértői munkát is. Több lehetőséget vizsgáltunk meg, több opciót állítottunk fel, mert 2011-ben bemutattam az első eredményeket akkor még nem voltak egyértelmű iránymutatások az önök részéről, hogy merre szeretnének elmozdulni. Voltak olyan tagállamok, amelyek az adat szűrés vagy adatkivonást, adatextrakciót tartották volna jó megoldásnak, de a tanácsban sem volt erről részletes vita. Megnéztük az egyes opciókat, az információkezelési stratégiát, igényeket, arányosságot, alapjogi hatásokat, költség, hatékonysági szempontokat. A visszatartási és extrakciós modellt sokan hangsúlyozták, és hogy mindez az EU területén történjen e tekintetben a, a TFTP féle struktúrát építettünk volna föl, de igazából az EU számára a jelenlegi helyzethez képest ez nem adna hozzáadott értéket, és nem biztosítani jobban az adatvédelmet se. Az adathoz való hozzáférés kulcsfontosságú kérdés. Adatvédelmi védzáradékot kell bevezetni, bármelyik modellt is választanánk. Hogyha közvetlenül nem lehet kutatni ezeket az adatokat, akkor egy külön adatbázist kellene fölállítani. Ez jelentős költségeket, forrásokat igényelne, és ez teljesen meg kell, hogy feleljen az adatvédelmi vétáradékoknak is. Ezek az opciók úgy tűntek, hogy nem arányosak, vagy nem felel meg a költséghatékonysági szempontból, illetve az adatvédelem szempontjából. Úgyhogy föltettük a kérdést magunknak, hogy valóban egy új európai adatbázist akarunk felállítani? Egy független rendszer tekintetében megnéztük az egyes lehetőségeket. A rendszer hatájának kibővítését is megvizsgáltuk, különféle kifizetési lehetőségeket, mert ha egy rendszert föl akarunk állítani, lehet, hogy több tagállam ezt nem fogja kívánni, bár meg kell, hogy mondjam, hogy a tanácsban eleve elég alacsony szintű ez az igény. Ugyanakkor a terrorizmus elleni harcot hangsúlyoznunk kell, fontos a finanszírozás megoldása. Technikailag és egyéb szempontból is bonyolult rendszer lenne, és nagyon magasak lennének a költségek. Nem biztos, hogy ez arányos két irreális opciót is megvizsgáltunk, teljesen központosított rendszer és egy teljesen decentralizált rendszer tagállami hatóságok által kezelve. Végül is az a következtetésünk, hogy az egyetlen lehetséges megoldás az a kettő közti hibrid, bizonyos funkciókat az EU, bizonyos funkciókat pedig az tagállami hatóságok kellene, hogy finanszírozzanak. Úgy tűnik, hogy az EU valóban fel tud állítani egy független nyomozási eszközt, de nem biztos, hogy ez szükséges. Drága lenne, sok forrásra lenne szükség, és sok időre lenne szükség a felállításhoz, a karbantartáshoz, a fenntartáshoz, és ugye ez is azt jelenti, hogy egy teljesen új adatbázis kellene felállítani. Ezért a bizottság ezeket a javaslatokat nem nyújtja be, és a parlamentre és a tanácsra hagyja, hogy folytassanak eszmecserét, és álljanak elő a javaslattal, ugye valószínűleg most már a következő jogalkotási időszakban. Elnézést, elnök asszony, kicsit hosszasan számolok be, de hát próbálok egyértelműen fogalmazni. Abban is megállapodtunk, hogy közös felülvizsgálatot fogunk lefolytatni az USA-EU PNR témában. Ezt most nyáron folytattuk le szakértők ellenőrizték, hogyha megfelelően járnak el a belügyi szervek, megfelelően mindez a megállapodásnak. A ö, bel- és biztonsági osztály úgy találtuk, hogy megfelelően működik. A nem USA-val kapcsolódó repülési adatok esetén soha nem volt illegális hozzáférés. Esetről esetre megvizsgáltuk ezt a lehetőséget, ezt a eljárásokat, és ellenőriztük, hogy megfelelően történnek a dolgok. Természetesen vannak előrelépések, és van lehetőség, hogy még tovább lépjünk a megállapodás végrehajtása során. Például, amikor adattörlésre kerül sor, amikor a személyes adatokat kell leválasztani a személyek nyomonkövetéséről. Ez lehet azonnal, lehet néhány a később a rendszer frissítésekor, aztán előrelépés lehetséges még a push és pull módszerek tekintetében. A pull használata növekedett ebben az évben, 0,13%-ra valósult ez meg a jelenlegi PNR adatok tekintetében, és a következő nyára egy teljes push rendszerre fogunk áttérni. Arról is beszélünk most, hogy hogyan lehet a kölcsönösséget javítani, a rendőri együttműködést, ami a megállapodásban szerepel, hogyan lehet átláthatóságot biztosítani a mm, felebezési témákban a jelentés azt is tartalmaz, hogy bizonyos területen tovább léptünk, mint amit a megállapodás tartalmaz. 48 órás hozzáférési lehetőség van a PNR adatokhoz. Az összes utazással kapcsolatos adatokra vonatkozik ez, meg kell biztosítani kell, hogy arányos legyen az adat hozzáférés és javaslatok is szerepelnek. Ugye a munka fölgyorsításra javasolja ez a jelentés a, a, a tekintetben jövő évre teljes, jövő nyára teljes push rendszer alakulhasson ki. Végül a TFTP, illetve a megállapodás felfüggesztésére irányuló igényükről szeretnék beszélni. Nagyon sok média reakció volt a tekintetben, hogy az USA hozzáfér az adatokhoz. Én azonnal döntést hoztam, hogy hivatalos konzultációt folytassunk a megállapodás 19-es cikke alapján. Nagyon sok kapcsolat felvétel történt telefonon keresztül, személyes találkozóim is voltam, David Cohen-nel Brüsszelben és Washingtonban múlt héten a Fehérházban találkoztam az elnök biztonsági tanácsadójával. Cohen úr és a biztonsági felelős is megerősítettek írásban arról, hogy amióta életbe lépett a megállapodás, a USA nem szekte meg a megállapodásban szereplő szabályokat, és ezt a levelet is továbbítottam önöknek, úgyhogy mindenki el tudja olvasni. Minden elemről, aspektusról beszéltünk, nem kaptam bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy megszekték volna a megállapodást. Szoros kapcsolatban álltunk a szolgáltatóval is, a SWIFT témában. Saját nyomozás is lefolytattak, és ők is megerősítették, hogy semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy megszekték volna a megállapodást. A jövőben is nyomon fogjuk követni ezt a kérdést és már jövő tavasszal újra felülvizsgálatot fogunk végezni. Tájékoztattam az Egyesült Államokról tegnap este, hogy lezártuk ezt a, az egyeztetést, ezt a levelet is megtalálják a dossziéjukban. Egy sor bizalomépítő intézkedésre is szükség van, mert azért még mindig nem teljes a bizalom az Egyesült Államok és Európa között, EU között. Növelnünk kell az átláthatóságot, a hatóságok bevonását, ezt is látni fogják a levélben. Sokan önök és sok európai polgár is hasonlóan hozzám a, láttuk, hogy mennyire aránytalan fellépés történt Snowden esetében, és itt úgy gondolom, hogy jogunk van, engem még mindig zavar ez, és nagyon jelentős bizalomépítésre van szükség ahhoz, hogy az Atlanti óceán túloldalával valóban ez a megfelelő szoros kapcsolat fönnálljon és fönmaradhasson, javulhasson. Tegnap fogadtunk el egy közleményt, a Reding bizottsági elnök helyettese és Keti Astonnal közösen fölállítottunk egy javaslatsorozatot, hogy hogyan lehet javítani a kölcsönös bizalmat. Az adatvédelmi reformról beszéltünk, beszéltünk arról, hogy hogyan lehet az ernyő megállapodást megoldani e, lehetőleg már jövő tavasszal vagy nyáron az Egyesült Államokkal. Redding asszony, Redding elnök helyettes asszony is beszélt arról, hogy a biztonságos kikötő, a Safe Harbor megállapodás bizonyos kondícióit is tisztázni kell. A keret tekintetében részletes eszmecserét kell folytatnunk. Az amerikai kongresszussal is szorosan együttműködünk, egyeztetünk, vizsgáljuk, hogy ott a kongresszusban, illetve a szenátusban hogyan történnek a viták, és hogyan lehetne azt megoldani, hogy ennek pozitív hatással legyen az Európai Unióra is, hogy jobban lehessen uh, kezelni ezeket a kérdéseket, hogyan lehessen az elszámoltatást jobban megvalósítani, és hogy mi európaiak, illetve más harmadik országbeliek is hogyan tudunk fellépni ezeken a területeken. Önök közül is néhányan jártak a kongresszusban, nagyon sok Egyesült Államok beli polgárt is zavartak ezek a legújabb fejlemények és események. Elnök asszony, röviden ennyit szerettem volna mondani. Tudom, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok kérdés fog felmerülni. Remélem, hogy sikerül majd ezekre választ adnom. Tudva természetesen, hogy valószínűleg nem olvasták el az összes dokumentumot, hiszen csak most tudtuk ezeket közzétenni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hát ez igaz, hosszú felszólalás lista állt össze már is. De mielőtt tovább lépünk, szeretnék említeni valamit, ön is említette, hogy Reding asszony december 9-én fog eljönni a szakbizottsági ülésünkre a transatlanti szakember csoportra vonatkozó jelentésről. Strasbourgban lesz ez az ülés, és a Safe Harbor megállapodásra fogunk foglalkozni, úgyhogy Strasbourgban fogunk vele találkozni. Örülök, hogy említette a bizalom helyreállításának a kérdését az EU és az Egyesült Államok között. Egyrészt nagyon jó, hogy ön eljön hozzánk, eljött hozzánk ezekkel a pozitív jelentésekkel. Másrészt azért mindannyian tudjuk, hogy komoly a helyzet, pontosan a bizalom hiány miatt a legutóbbi fejleményeket követően. Megkezdjük a hozzászólásokat. Moraes úrral kezdjük. Mr. Bosz. Mr. who I haven't seen, sorry. Then you... Voss úr elnézt, akkor elnézést ön kezdheti. Vielen Dank. Um, zunächst einmal... Nagyon szépen köszönöm. Mindenek előtt köszönetet mondanék ezen beszámolóért. Némileg ez megnyugtat minket, és köszönjük szépen önnek, biztos asszony, hogy ilyen hosszasan kitért ezen témákra és erre a vizsgálatra. Engem még az izgat, hogy ön azt mondotta, hogy van lehetőség arra, hogy tovább lépjünk, hogy tovább fejleszünk a dolgokat. Nincs fordítás, nem kapunk fordítást, hangzik a teremben a bolgár nyelv úgy tűnik, hogy az angol csatornán megy ki. Egy kis türelmet kérnek a tolmácsok tehát. Is it okay now? Yeah. Then please. Most működik-e a rendszer? Igen? Nagyszerű, akkor kérem szépen mondja az elnök, hogy kezdje újra. Fosz úr, köszönöm szépen, újra kezdem tehát a mondandómat. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy biztos azt, hogy prezentálta ezen fejleményeket, a tanulmányt is, és hát ön jelezte azt, hogy van még lehetőség arra, hogy tovább javítsuk a dolgokat. Engem az izgatna, hogy mit is lehet tudni ezen további javítási lehetőségekről. Hogyan lehet tovább lépni. Ugye általában véve a dolgok elég jól működnek, de azért vannak olyan részletek, amelyek még finomítása várnak ilyen fajta dolgokra gondolt, ilyen fajta finomításokra, vagy pedig más típusúakra? olyanokra, amelyekről gyakorlatilag azt a következtetést vonhatjuk le, hogy még hatalmas gondok vannak az adatvédelemmel kapcsolatosan. Tehát a továbbfejlesztéssel, a javítással, a finomítással kapcsolatosan mire gondol pontosan? Egyszerűen csak arról van szó, hogy lehatároljunk bizonyos területeket, vagy igazán nagy hord erejű javításokról van szó súlyosabb kérdésekben. Ennyit akkor erről. Thank you very much. I think... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy akkor még több kérdést meghallgathatunk. Morales úr. Okay. Thank you, Kinga. Um, again, yes, I would also... Köszönöm, Kinga. Én is egyetértek azzal, hogy meg kell nézni a javítás minőségét, ahogy um, um, azt az előttem szól és mondta, köszönjük a biztos asszonynak, hogy eljött. Nehéz nem látni a lehetőséget a mostani közleményben, hogy erre részletesen reagáljunk. Azt gondolom, hogy ön mindenképpen erőfeszítést tett arra, hogy kommunikáljon velünk, és mindent időben megtett, ami a Cohen való kommunikációt illeti, úgyhogy ez tökéletesen folyt. És mindenképpen nagyon pozitív az is, hogy a jövőben a konzultációs folyamat növelni fogja az átláthatóságot, a monitorizást, és ez mind nagyon jó dolog. Tehát ami eddig a közleményből kiderült, azt gondolom, hogy a jövő jobb lesz, és ez megint csak egyetértek Fossz úr kérdésével, azt kell néznünk, hogy itt milyen minőségi javításokról van szó, ez, ehhez idő kell, hogy ezt felmérjük. Ez mind nagyon jó dolog, azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett, és ezt nagy értékeljük. Van valami, amit egyelőre most fel kell mérnünk, és ezzel komolyan kell foglalkoznunk, mielőtt tovább lépnénk, annak a kérdése, hogy hogyan tudjuk lezárni ezt a fejezetet. Azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok most azt állítja, hogy ők nem szekték meg a megállapodást az adathozzáférés kapcsán. Tehát ahhoz, hogy ezt a fejezetet le tudjuk zárni, vissza kell lépnünk egy októberi állásfoglalásunkhoz, és emlékeztetnék mindenkit arra, hogy amikor kértük, hogy ideiglenesen függesszük fel a TFTP megállapodást, az akkori feltételeket azóta ennek megfeleltek, és az NSC felépésével kapcsolatban november 26-án írt ön egy levelet Cohen titkárnak, azt mondta, hogy konzultációk folytak, és a megkapott információk alapján különböző források alapján arra a következtetésre jutott, hogy nincsen jelzés arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Államok a SWIFT megállapodással ellentétesen járt volna el, tehát az Egyesült Államok kormánya nem szekte meg a megállapodást, és a jövőben is megfelel annak. Nos, mi úgy értelmezzük, hogy a konzultáció csak arra a kérdésre koncentrált, hogy meghekkelték-e a SWIFT rendszert, vagy más amerikai kormányzati szervek közvetlenül hozzáfértek-e a SWIFT adatokhoz. Nekünk van egy aggályunk, amit a tanácsnál, a bizottságnál is elmondtuk még októberben, ami arra vonatkozott, hogy a pénzügyi jelzés adatokat esetleg nem a SWIFT-en keresztül, hanem másként kapták volna meg, vagy hozzáfértek az Egyesült Államok részéről. És az az érzésem, hogy az MLA-vel kapcsolatban is megint csak jogtalan hozzáférés kételje felmerült. Jó lenne, hogyha erre választ kapnánk. Azt gondolom, hogy ezen feltételezésekbe, feltételezésekkel ön még nem foglalkozott kellő részletességgel. Szeretnénk, hogyha ezen vádakra valamilyen választ kapnánk. Nem hiszem, hogy a parlament azt mondhatja, hogy elvégezte a munkáját, hogyha ezen kérdésekre nem kapott részletes választ. Egyetértek Fosszúra, hogy most a mi kapcsolataink minőségét kell elemezni, de nem tudjuk lezárni ezt a fejezetet, hogyha nem sikerül egyetemű választ kapni erre a feltett kérdésre. Köszönöm. Elnök, köszönöm Claude. Sophie Intveldnek adom meg a szót. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy eljött a biztos asszony közvetlenül az anyagok megjelentése után, és nagy érdeklődéssel olvastuk azokat. Ugyanakkor teljesen egyetértek a két előttem szólóval is. Claude azt mondta, hogy ezt a fejezetet nem tudjuk egyelőre lezárni, hogyha már könyvekről beszélünk, és ilyen képeket használunk, hát én most a tündérmesékre emlékszem, itt egy olyan vizsgálatról beszélünk, ahol a bizottság megkérdezi az NSZ-t, hogy betöltek a rendszerünkbe? Elvitték illegálisan az adatainkat? És erre természetesen az NSZ azt mondja, hogy természetesen nem. Hát ez valahogy kicsit piroskára emlékeztet engem, mint amikor piroska megkérdezi a farkas, hogy megetted a nagymamámat? Persze, hogy nem ettem megmondja a farkas. Nos, hát ez nem vizsgálat, ez nem nyomozás. A SWIFT azt mondta, hogy elvégezte a saját vizsgálatát. Hát kiváló dolog, de ezt mi hogy tudjuk ellenőrizni? miért nem volt, mi annak megfelelően, amit mi kértünk, hogy legyen egy helyszíni technikai vizsgálat, amivel mindenféle kételyt el lehetne oszlatni. Hogyha azzal vádoljuk az NSZ-t, hogy ők illegálisan felhasználják az adatainkat, akkor nem tőlük kell ezt megkérdezni. Persze, hogy ők azt fogják mondani, hogy nem, becsület szavamra, én ezt nem tettem. Ez nem nevezhető vizsgálatnak vagy nyomozásnak. És valóban az ön ö, megerősítése nagyra értékelem, de ez engem nem győzött meg. Tehát, hogyha itt biztos, a bizalomépítő intézkedésekről beszélünk, ez nem tartozik közéjük. Ami a SWIFT megállapodás felfüggesztésével kapcsolatos kérést illeti, parlamenti kérést, erre a bizottság válasza az, hogy mi erről most nem akarunk beszélni, ehelyett inkább azt mondjuk, hogy vezessünk be egy európai hasonló programot. Nos, hát ezzel megint csak nem fogják javítani a bizalmat. Mi arról beszéltünk, hogy az adatokat vonják ki ebből a rendszerből, nem pedig arról, hogy akkor most hozzunk létre egy ugyanolyan EU-s rendszert. Ami pedig annak az indokolását illeti, hogy önök miért utasítják el, hogy európai területen ilyen adatokat kinyerjenek? Azért, mert az amerikai szakértők így közvetlenül a SWIFT adatbázisból tudnának kinyerni adatokat. Nem. Mi úgy látjuk, hogy ők kér, mi azt szeretnénk, hogy ők kérjenek tőlünk az európai szakértőktől adatokat, tehát ne adjunk az amerikai szakértőknek hozzáférést a mi adatainkhoz. Másodszorban pedig azt mondja, hogy a SWIFT ezt saját maga nem teheti meg, mert a jelenlegi adatbázisa nem teszi lehetővé a személyes adatok alapján történő keresést. Hát nem pontosan ez az egész alapja a megállapodásnak? Ha képtelenek specifikus adatot adni, akkor per definíció ők technikailag csak arra képesek, hogy ömlesztve adjanak ki adatokat. Márpedig ez azt jelenti, hogy akkor az egész megállapodás alapján ez értelmetlen, hiszen pontosan az lenne a célja a megállapodásnak, hogy csökkentsük az adatok átadását. Tehát itt nagyon sok kérdője felmerül, és részletesen elolvasom az anyagokat, őszintén szólva egyáltalán nem nyugtattak meg engem. Ami engem illet, a bizalomépítő intézkedések sürgősek, de nem csak az EU és az Egyesült Államok között, hanem a parlament és a bizottság között is, a parlament és a tanács között is, és a polgárok és a kormányok között is és ideértem a végrehajtó hatalmat, az Európai Bizottságot is. Remélem tehát, hogy megnyugtatnak majd engem, miután elolvastam a dokumentumokat, de ahogy Claude mondta, eddig, mostanáig ezt a fejezetet részemről nem tudom lezárni. Elnök, köszönöm, Sophie. Kölkhop úrnak adom meg a szót. Elnök asszony, Teljesen egyetértek az előttem szólóval. Elnök asszony, különben meglepődtem volna. Igen, hát annyit szeretnék elmondani, hogy nagyra értékelem természetesen a bizottság munkáját, hiszen a bizottság illetékességéről van szó, nem pedig a parlament felelősségéről van szó. Rendkívül gyorsan végezte a bizottság a munkáját, és biztos asszonynak külön gratulálok. Mindenképpen üdvözlöm a biztonság felővizsgálatát, a jelenlegi megalapodások felővizsgálatát. Hát attól eltekintve, hogy vannak, akik semmiben sem bíznak, én azt gondolom, hogy ez az észszerű emberek meggyőzésére alkalmas. Nagyon fontos bizalomépítő intézkedések voltak, voltak itt problémák, és hát még egyszer szeretném kiemelni, és a kollégák is ezt várják tőlem, hogy az Egyesült Államok az egyik legfontosabb szövetségesünk a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben. Nagy tapasztalataink vannak, meg kell találnunk a közös utat arra, hogy a jövőben együtt tudjunk dolgozni. Oda kell figyelni, hogy a politikai értékeinket úgy határozzuk meg, hogy közben ne veszélyeztessük az európai polgárokat. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos és el kell különíteni a hírszerzési, adagyűjtési és az azzal kapcsolatos ügynökségi problémákat és a rendőrű együttműködés kérdését, ami nagyon magas szintre került, és ez mindenképpen pozitívum. Üdvözöljük annak a lehetőséget, hogy európai terrorista felderítő programot lehet bevezetni, ez további biztonságot nyújtana, és az európai jogszabályoknak alá lenne vetve. És emlékeztetném még valamire a hallgatóságot, hónapok óta, sőt már évek óta megpróbálok előrelépni az Európai Uniós PNR rendszerrel kapcsolatban. Hogyha logikusak lennénk, azok, akik leginkább tesztelik most az Egyesült Államokkal kialakított kapcsolatot, mindenképpen nagyon kellene, hogy örüljenek annak, hogy legyen saját PNR rendszerünk, amelyet megfelelően szabályozunk Európában. Erre mindenképp szükség lenne. Tehát azért vannak itt ellentmondások, és nehezen tudom ezeket kiegyeztetni. Annyit mondanék még, hogy mindezen megállapodások nagyon fontosak Európa biztonsága szempontjából. És megnyugtat engem az, hogy az Európol hisz abban, hogy a megállapodás hatékony végrehajtásával növelünk a biztonságon. Az utasadatok és a finanszírozás felderítő program rendkívül fontos több terrorista fenyegetéssel kapcsolatban, mint önök is tudják, a július 7-i londoni támadás és a Breiviki oszlói, Breivik-féle oszlói támadásban is ennek szerepe volt. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy új jogi keretre van szüksége az európai polgárok számára. Én magam próbálok előrelépni olyan területeken, ahol van szakértelmem. Időközben viszont azt gondolom, hogy megint csak gratulálnunk kell a bizottságnak. Mint már az elején is elmondtam, a bizottság illetékességéről van itt szó elsősorban, és úgy tűnik számomra, hogy a bizottság jól járt el és felelősen, és ezért ö, köszönet illeti őket. Köszönöm szépen. Mindenkit arra kérnék, hogy röviden fogalmazzon, hogy megadjuk a lehetőséget mindenkinek, aki föl kíván szólalni, hogy megkaphassa a szót. Ábrecht képviselője a szó. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony Mászrom asszonynak is köszönet, hogy bemutatta ezeket a jelentéseket. Először is a teljes közleménycsomagban nagyon sok hasznos témát látok, amelyek hasznosak a folyótárgyalásunk és a folyó munkánk érdekében például a teljes adattovábbítási, adatfolyamat, adatvédelmi szabályok elsősorban, amikre gondolok. Úgy gondolom, hogy ezekre kell koncentrálnunk, és a nagy mennyiségű transatlanti adat csere, például a biztonságos kikötő megállapodás keretei között, és más megállapodások keretei között, amelyek már fennállnak. Ezek tekintetében azt kell megvizsgálni, hogy valóban szükséges-e egy ernyő szabályozásra, adatvédelem tekintetében, hiszen amikor adatcseréről beszélünk, akkor mindig felmerül az, hogy szükség van egy ilyen ernyő megállapodásra. Ön óvatosan tavasz vagy ő nyarat említett, hát én szeretném azt kérni, hogy minél előbb készüljön el ez az árnyék, vagy ez az ernyő megállapodás, mert szeretnénk, hogy ez megvalósuljon. Ez teljesen megváltoztatná a jogalapot is, az alapjogokat, az európai polgárok alapjogainak a védelmét le tudnánk védelni. Jelenleg ez nem is szerepel, amikor jogi panaszbenyújtási lehetőségekről beszélünk. Nagyon fontosnak tartom ezt. De az, hogy fontosnak tartjuk, fontosnak tartjuk ennek ellenére, úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek nagyon bölcs döntése volt, hogy a parlament azt mondta, hogy ha nincs előre mozdulás, már pedig nincs, sőt ellentétes irányú az elmozdulás, akkor azok a vételadékok, amelyek fönnállnak, azoknak az alapján a következményeket vállalnunk kell. Tehát mi parlamenti többségként az Európai Parlamentben elnézést, muszáj, még egy kis időre szükségem van. A parlament mit telt? Azt kérte, hogy a TFTP megállapodás függeszik föl, és nem akarok visszatérni erre a vitára. Ezt kértük, és önök egyszerűen nem vették figyelembe. Ez egy komoly intézményi probléma. Komoly intézményi probléma, hogyha az Európai Parlament kéréssel áll elő, és a bizottság egyszerűen erről nem vesz tudomást, ezt nem tudjuk elfogadni. A határozatunkban, a jelentésünkben, amit a többség megszavazott, ezt kértük a jövőbeni nemzetközi megállapodások érdekében, hiszen gyakorlatilag nem tudjuk befolyásolni ezen megállapodások végrehajtását, hogyha nem veszik figyelembe az igényeinket. A bizottság egyszerűen a kérésünket figyelmen kívül hagyja. A TFTS rendszer tekintetében elismerem, hogy mostani, tehát ha most beszélünk a TFTS rendszerről, ez nem arányos. Ennek ellenére, ahogy Sophie is említette, egyéni adatok kivonása, személyes adatokhoz való hozzáférés egy gyanú, egy konkrét kockázat esetén, ami végül is a mi jogállamisági rendszerüknek az alapja, ez nem működik, mert most nincs lehetőségünk a bömlesztett adatokhoz való hozzáférésre, amikor konkrét kockázatok merülnek föl, vagy valamilyen gyanú merül föl. Még egy dolgot szeretnék mondani. Ma olvastam, a Nemzeti Biztonsági Ügynökség online szexuális tevékenységről és pornó weboldalok látogatásáról gyűjt adatot, adatokat azokra vonatkozóan, akikről úgy gondolja az ügynökség, hogy radikális módon kívánnak fellépni. Most egy olyan időt élünk, amikor a tömeges felügyelet olyan irányba mozdul el, ami egyszerűen elfogadhatatlan, és aláássa a demokráciát, a jogállamiságot. Az ön közleményében nem ez szerepel. Tehát egyszerűen egyértelmű, hogy itt a tömeges ellenőrzési lehetőség az teljesen alása ezeket a rendszerünket. A jogtalan hozzáférés a személyes adatokhoz, ha előfordul, akkor ezt ki kell vizsgálni. Miért nincs kivizsgálás? Ez is egy kérdés. Vagy van kivizsgálás? Akkor ez lenne a kérdésem. Az EU intézmények elleni cybertámadások, vagy tagállami szájbetámogatások esetén, amikor külföldi vagy EU tagállami hatóság követi el ezt a jogtalan adathozáférést. Elnök, köszönöm. Azt szeretném azért felhívni a figyelmüket arra, hogy még heten kértek szót. Egyrészt ugye most lezárom a hozzászólók listáját, másrészt ha mindenki 5 percig fog beszélni, akkor nem tudjuk időben lezárni a vitát. Még egyszer kérem, hogy röviden fogalmaznak Kérem, hogy röviden fogalmazzanak, és adják meg a lehetőséget, hogy mindenki hozzá tudjon szólni a vitához. Cornelia Hens a következő. Vielen Dank. Erlauben Sie mir die Vorbemerkung, Frau Malmström. Nagyon szépen köszönöm. Malmström asszony, eleve a felvezetőmben a következőt szeretném megfogalmazni. Jól emlékszem arra, hogy milyen dokumentumokat kaptunk annak idején, amikor megszűnőben volt az NDK. Mind a dokumentumokban mindig a barátságról, a NDK és a Szovjetunió barátságról szóltak, és ez nagyon meglepő volt az emberek számára, hogy ez ennyire egyhangú volt még ebben az utolsó periódusban is. Tehát erre emlékeztet engem most az, ami itt történik, akkor, amikor azt hangsúlyozzuk, hogy az Egyesült Államok az eliged, elidegenedhetetlen barátai az Európai Uniónak, úgyhogy úgy gondolom, hogy az, ami ebben a jelentésben szerepel, az távolról sem elégséges. Persze, ugye szó, szó esik itt a sikerekről is, hát amikor a listát megnézzük a mellékletben, hogy milyen ö, tételek szerepelnek benne, megérdemli a figyelmet ez a rész, akkor azt látjuk, hogy olyan események szerepelnek itt, amelyek nem csak terrorista események, párki nézze ezt csak meg, miközben innét kikerültek mind azon események, amelyek ö, egyéb jellegűek voltak. A terrorista események felkerültek, mások nem, de ez így önmagában semmit sem bizonyít, semmit sem bizonyít arról, hogy a SWIFT ezzel kapcsolatosan valamilyen mértékben szóba jönne. A swiftnek, ugye a létalapja az, hogy a különböző banki operációkat, műveleteket mellesen kerülni, amennyiben a terrorista fellépéssel kapcsolatosak. Tehát most így fellépni tényszerűtlenséggel, konkrét események megemlítése nélkül nem támaszt alá semmit, nem támasztja elő nem támaszza alá azt, hogy indokolt egy ilyen rendszert fenntartani, úgyhogy nincs itt előrelépés véleményem szerint. Ami pedig a felfüggesztésekkel kapcsolatosan. Itt is szerepel ugye megint a megbonthatatlan barátság, és ugye megfogalmazódik az, hogy az adatokat nem illegális módon kérték le. Milyen bizonyítékkal tudnak előállni e tekintetben? Valóban erről van szó? Valóban így történtek a dolgok? de én is, más is, más tudunk itt idézni. Milyen konkrét, konkrét bizonyítékokat tártak önök elé? Következő pont. Ki ellenőrizte, vagy ellenőrzi mind azt, amit történt? Ki végzett vizsgálatot arról, hogy az NSA hogyan lépett be a SWIFT rendszerbe? Ezt valaki megvizsgálta? Igazi mérható vizsgálatnak a keretében, gyakorlatias módon is, az amerikaiak, az Egyesült Államok, vagy pedig az európaiak? Nem tudom. Szóval vannak itt konkrét eredmények? Most nem ö, konkrét garanciális írásos elemeket igénylek, de garanciákat mindenképpen. És az európai SWIFT-tel kapcsolatosan és az NSZ-val való kapcsolatok tekintetében nem is lényeges, hogy mit, hogyan hívnunk e tekintetben, de mindenképpen a hálózatnak a kérdése felmerül. Most ugye ön azt mondja, hogy lezárható az ügy, és hát a vizsgálatok hamarosan lezárulnak, és hát a felfüggesztést meg lehet szüntetni, de konkrét elemeket nem tettek ki az asztalunkra. Ez így elfogadhatatlan. Ami pedig a PNR-t is illeti azt mondja ugye, hogy betartották a megállapodást, de milyen bizonyítékok vannak erre? Nekem elegem van. Elegem van abból, hogy konkrét bizonyítékok nélkül állítanak dolgokat. És végezetül azt mondanám, hogy nem vették figyelembe a valós helyzetet, a valóságot. Mi a parlament és a tanács is gyakorlatilag nevetségesé válunk az európai polgárok előtt, akik a jövőben szavazni fognak. az alapvető jogokat már nem is szavatolják nálunk, és nem tudják megmondani, hogy mi is történt, de gyakorlatilag aláássuk a jogba vetett bizalmat. Mindez rendkívül költséges lesz, ez egy nagy pénzkidobás. Úgyhogy mind... Köszönöm, Kornélia. Birgit Cipper következik. Kérem, röviden fogalmaz. Best. Megpróbálom megtenni. Ehrlich sagen, ich bin nach diesem... Köszönöm szépen, megpróbálok tényleg rövid lenni, nagyon őszintén. Én hallgattam az ön szavait, nem tudtam még mindent elolvasni a részletekben bocsátkozva, de hát az egész helyzet irritáló. Ugye arról esik szó, hogy a, a bizalom megingott az Egyesült Államokkal, de most ezt helyre kell állítani, és hát gyakorlatilag itt most bizalmas információkat közlünk az amerikakkal, még mielőtt a bizalom helyre állt volna úgy vélem, hogy ugyanakkor ez a témakör nem is az ön hatásköréhez tartozik. Az adatvédelem nem az ön hatásköre. És hagyj hívjam fel az ada, a figyelmet arra is, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos európai csomag az egy dolog, miközben az ernyő megállapodás egészen más dolog egészen más dolog ingatta meg a bizalmat. Most már több mint két éve vitatkozunk az adatvédelemről, ez persze szükséges, de ennek semmi köze ahhoz, amit az NSA végzelt. Úgyhogy itt nem lehet szó arról, hogy a bizalom helyre állítása történjen meg ilyen módon, úgyhogy válom az, hogy újabb konkrét eljárások mennek végbe, és konkrét információkat kapunk a titkos szolgálatokról, több beszámban fogalmazok, szándékosan, még akkor is, illetve pont azért, mert nem csak az amerikai titkos jönnek szóban ami pedig az adatoknak a kiszűrését, leszűrését illeti. Nos, ugye ez költséges. Azt hangzik el, hogy túlságosan költséges. Hát az anti terrorista fellépésre mindig vannak források az európai költségvetésben, és megvizsgáltam egy kérdést egy kollégával, van millió eurónyi arra, hogy a pénet bevezessük Európában, mondja az Európai Bizottság, és azért, hogy egy fantasztikus ellenőrzési rendszert alakítsunk ki a határoknál. A válság ellenére mindez nem okoz anyagi problémát. De a SWIFT adatok tekintetében már hirtelenében elfogyott a pénz. És az is elhangzott, ha az is elhangzott, hogy az adatvédelmi normákat nem tudjuk betartani. Hát mi ez? Hogyha mi saját magunk az általunk felállított normákat nem tudjuk betartani, akkor miről tárgyalunk az Egyesült Államokkal, kérdezem. Továbbá, elhangzott az is, hogy további haszna, hasznosítása mindennek nem történik. Hát ez egyszerűen megdöbbent. Ez levesz a lábamról, mert ezen adatoknak a kivonatolása mit is jelent gyakorlatilag? Az, hogy harmadik személynek küldjük el azokat az Egyesült Államoknak, és most azt mondjuk, hogy ezt nem mi fogjuk csinálni, hanem mi szűjük le az adatokat, és átadjuk az adatokat majd a harmadik félnek, amennyiben a megkeresés az igazán célzott megkeresés. Úgyhogy úgy vélem, hogy ez, ez így egyszerűen egyszerűen irritáló a számomra, és úgy gondolom, hogy mindenképpen arra kellett volna, hogy sor kerüljön, hogy a részletes elolvasása a dokumentumoknak megnyugtat. De nem ez történt. Gondolom, hogy nem fogok változtatni akkor, mikor elolvastam mindezt. Köszönöm, Látfot asszony. Köszönöm, elnök asszony. Kicsit uh, csodálkozom Malmström azt, hogy meg kell, hogy valljam. Természetesen üdvözlöm Önt a szakbizottságban. Az uh, Egyesült Államok Instára a 19-es cikkben lezárta a vitát, annélkül, hogy a mi szakbizottságunkkal egyeztetés történt volna. Mi többségi alapon megszavaztuk a megállapodás felfüggesztését. Lehet, hogy taktikailag is bölcsebb lett volna, hogy először eljött volna mi hozzánk, megmagyarázta volna, hogy miért van erre szükség, mielőtt leírnak az amerikai hatóságoknak, ugye ez tegnap történt. Attól tartok, hogy ez nem megfelelő eljárás volt. Általában nem vagyok nagyon kritikus a bizottsággal szemben, de hát esetleg majd meg kellett volna várnia, hogy csak ma délután küldje el ezt a levelet. Soha nem értettem meg David Cain szeptember 18-ai levelét, de hát úgy tűnik, amennyire értem, hogy a, azt mondja, hogy a TFTP az nem az egyetlen hozzáférési lehetőség a SWIFT adatokhoz. Hát azt pénzügyi intézmények bűnügyi nyomozások és egyéb pénzügyi adatok tekintetében egy ilyen mondat szerepel. Most ez a jelentésben le van fedve, hogy valóban léteznek más csatornák a SWIFT adatokhoz való hozzáférésre? Ezt föl kell, hogy versen, mert aztán az szerepel, Mr. Cohen mondja, hogy az Egyesült Államok a TFTP-t arra használja, hogy SWIFT adatokat érjen el olyan adatokat, amelyeket más forrásból nem tudnak elérni. Ez két hónappal ezelőtt be kell, hogy valljam, akkor láttam ezt, és akkor úgy megcsodálkoztam, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy SWIFT adathoz hozzáférjenek. Én azt hittem, hogy ez az első lehetőség, sőt, talán az egyetlen lehetőség, hogy hozzáférjenek SWIFT adatokhoz, úgyhogy ezen kicsit csodálkozom de hát úgy tűnik az önök jelentésében majd pontosan szerepelni fog erre vonatkozóan a válasz, erre a kérdésre a válasz. Tehát, hogy egy vagy több csatornás ez a hozzáférési lehetőség. A PNR jelentés tekintetében a harmadik oldalon az szerepel, hogy a PNR hozzájárul-e a terrorizmus elleni harcra, ez a kérdés fölmerül, de válasz itt nem szerepel a szerepel itt, hogy értékelés történt. Továbbra is, és mindig azt kérdezzük, hogy mi a, hol vannak a bizonyítékok, hogyan lehet a terrorizmus ellen valóban föllépni, és úgy tűnik, hogy a jelentés sem ad erre választ. Verzsett képviselő, kérem, legyen rövid. Erre fogok törekedni, elnök asszony mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani biztos asszonynak a megjelenését, ami annál is indokoltabb, hogy ennyire gyorsan megjelent, miután az Európai Bizottság jóvágyta ezen jelentéseket. csak a többi kollégám, nem volt nekem sem időm arra, hogy részletesen átfussam, átnézzem és olvasom ezt a dokumentumot, csak átfutottam tehát a dokumentumot, és figyeltem azt, hogy a sajtó mit adott közre mindezzel kapcsolatosan, és hallgattam a kollégákat is. Nos, hallgattuk tehát ezen felül Másom asszonynak a felvezetését is a hozzászólásában. Elsősorban és első részben arról beszélt, hogy mennyire hatékony ez a fellépés a terrorizmus elleni harcban, és mennyire védelmezzük az európai polgárokat. Úgy vélem, hogy ez a prezentáció nem elfogadható és csatlakozom Cornelia Ernst kollega nőmnek a hozzászólásához. Azt hiszem, ennek semmi köze a, hasz, a fellépés hatékosságá hoz. Ugye az, hogy hogyan alakul a hatékosság, az egy dolog. Az, ami felsorolásra került, ez egy másik dolog. Tehát minket az érdekel, hogy hogyan lehet biztosítani az EU-s polgároknak a jogait, a védelmét és a terrorizmus elleni fellépést, is. Egy tekintetben csak egy listát kaptunk, semmiféle bizonyító erővel nem rendelkez ez. Továbbá hosszan beszélt ön azon, hogy mennyire hasznos ezen megállapodásoknak a tartalma, de e tekintetben hagy emlékeztesek a az alapelvekre. Tehát itt nem csak egy önálló és lárpulár hasznosságról van szó, hanem a feltétlen szükségszerűségről. Hogyan lehet a célokat elérni, úgy, hogy az alapvető jogokat nem sértjük. Nem sértjük meg őket. Kicsit meglep az is, hogy ugye hallottunk az Europorról és annak az adott védelmi részlegéről, ennek az, hogy mindjárt befejeztem. Szóval úgy esett szó tehát az Európáról, hogy ö, gyakorlatilag semmiféle bizonyítékkal nem álltak elő. És végezetül, nincsen ellentétes bizonyítékunk, mondotta ön biztos asszony, már pedig az, ami megjelent a sajtóban június óta, egy sor dolgot felsorolt, egyfajta, egy sor gyakorlatilag gyanú merül fel, és e tekintetben kérdezem, hogy mire alapozza azt a kijelentést, hogy semmiféle konkrét bizonyítékkal nem rendelkeznek a jogsértések területén és ezen kívül ilyen Ábrestek az észrevételére reagálnék, nem szabad megfelelkeznünk soha arról, hogy az európai polgárokat védelmezzük, és ettenképpen nem is sehol nem tartunk. Köszönöm szépen, súlyos aggályokat fogalmaztunk meg. Hogyha a válaszokat is meg akarjuk hallgatni, akkor egy kicsit fel kell, hogy gyorsítsunk. Romero López asszony, kérem, próbálja meg rövid lenni. Mm. Señora Malmström, cuando hemos recibido el paquete que no... asszony, akkor, amikor megkaptuk ezt a csomagot, akkor nyilvánvaló, hogy nem tudtuk azonnal elolvasni az egész papsamétát, most kaptuk ezeket meg tehát, de azért köszönjük őket. Az első dolog, ami felmerül bennem a következő. Mind azok, akik elvégeztek a értékelést, nem vették figyelembe az igazi bekövetkezett eseményeket, és azt a fajta földindulást, amely a Snowden nyilatkozatokkal, megnyilvánulásokkal alakult ki, alakultak ki. És nem vették figyelembe azt, hogy mit is igényeltünk többek között a térfépének a felfüggesztését. A tegnapi napon még újra fogadtunk amerikai képviselőket, és úgy tűnik, hogy ők maguk is most már megkérdezik a Patriot Act-ot is többek között, és mind azt, ami kapcsolatos a hiszező intézmények tevékenységevel ezen kívül a PNR-nek a felfüggesztésére is felmerült a képviselőknek a körében, úgyhogy nincs itt jel, hogy felül vizsgáljuk a csomagot, nem, egyszerűen ott tartunk, hogy a bizalom összeomlott, és a kérdés az, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten javítani, milyen intézkedéseket kell meghozni ahhoz, hogy tovább lépjünk. Mert nyilvánvaló az, hogy a Snowden nyilatkozatok vezettek ehhez a földinduláshoz, és most nem arról van szó, hogy olyan eseményeket tárt fel, amelyeket nem ismertünk, hanem kiderült az, hogy úgy harcolnak a terroristák ellen az amerikaiak, hogy az alapvető jogokat megsértik és akkor, amikor lehallgatják Merkel asszonyt, vagy más embereket, az egy dolog, de nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy a bizalom összeomlott, és e tekintetben menjünk vissza a kezdetekhez, és nyilvánvalóan beszéljük át a PNR-t, beszéljük át azt, hogy a jogsegélyé hogyan kellene, hogy működjön, és nyilvánvaló egészen másról van itt szó, mint, mint korábban, egészen más tevékenység ez, mint ami a múlt században zajlott. Mr. Weidenholzer. Köszönöm szépen, Weidenholzer képviselő. Auch ich bin sehr froh, dass Sie so schnell gekommen sind, aber... Én is örülök annak, hogy eljött hozzánk biztos asszony, és ilyen gyorsan tette ezt, de hát ez körülbelül az egyetlen dolog, elnök asszony, aminek örülhetek. Azt gondolom, hogy nem sikerült még lezárni ezt az ügyet. Ne legyünk túlságosan optimisták, ne zárjuk le ezt az ügyet. Nem lenne ez most jó ötlet, hogyha az amerikaiaknak azt mondanánk, hogy lezártuk. Igen, az anyagok beérkeznek, valak, van, aki már ezt ma reggel el tudta olvasni, de hát én, amikor megkaptam ezt az anyagot, akkor még meleg volt, hiszen most jött ki a nyomdából, úgyhogy még egyelőre nem tudok erről állást foglalni, ezt nem vagyok hajlandó megtenni. Azt gondolom, hogy további eszmecserére van szükség, azután, hogy volt időnk tanulmányozni azokat. És csatlakoznék a kollégákhoz. Én is úgy gondolom, hogy nem elég egyszerűen megkérdezni, hogy valaki betartott-e valamilyen szabályt, vagy sem. Nem. Itt tudományos munkára van szükség. Tudományos módszereket kell követni. Tehát nem, nem zártuk le ezt a fejezetet, és ezt egyértelműen ki kell itt mondanunk, hiszen itt bizalmi kérdésről van szó. Igaza van, amikor a bizalomról beszél. Valóban bíznunk kell az Egyesült Államokban, No de van, amikor elveszítjük a bizalmunkat. És itt módszertani kérdésről van szó, én és azt gondolom, hogy ez a most alkalmazott módszer bizony nem erősíti meg a bizalmat. Lenne egy kérdésem. Ön ki tudja jelenteni azt egyértelműen, hogy semmilyen gazdasági kémkedés nem folyik, akármilyen formájában? Van mennyiségi és minőségi kérdés is persze, de sikerült-e megakadályozni azt, hogy bizonyos adatokat átadjunk? Mely adatokról van szó? És fontos még a kongresszusi kollégák véleményét is meghallgatni, hiszen természetesen van ott is egy parlament, és az ugyanolyan fontos, és ne feledkezzünk meg az Európai Parlamentről sem. Elnök, köszönöm. Korazabild asszony, nagyon gyorsan szeretne még hozzászólni, ha jól látom. Elnök asszony, nem kértem szót, mert általában ö, nem szoktam ilyen technikai kérdésekhez hozzászólni, amikor nem olvastam még el a jelentést, de nagyra értékelem, hogy ö, a parlament másik oldalán már ennyire jól ismerik ezt az anyagot, még mielőtt elolvasták volna. No, de ez sokat mond arról, ami engem aggaszt. Mindjárt megpróbálunk közösen visszaállítani a bizalmat itt Európában az Egyesült Államok felé, a kérdésem az, hogy ez a megfelelő hozzáállás-e. Valóban, azt hallottuk, hogy ez felháborító, elfogadhatatlan, nulla, minden a bizottság hibája. Most akkor háborút ö, üzenjünk az Egyesült Államoknak? Vagy mi az ön javaslata? Legyünk mi Európa Netanyahuja? Még akkor is, amikor hihetetlen megállapodásra jut Irán és az Egyesült Államok, ami természetesen előrelépés, egyet lépünk előre, kettőt hátra, hát így működnek a dolgok a civilizált világban, a párbeszéd az eszköz. Sophie, azért beszélünk az Egyesült Államokban, mert nem a világ bírósága vagyunk, hanem partnerek, szövetségesek vagyunk. Sophie szól közben az elnök. Tehát itt nem egy teljes tömeges programról van szó, ami minket megbotránkoztat. Itt két megállapodásról van szó. Megállapodás, ott mindig két félről van szó, úgyhogy mindenképpen beszélnünk kell velük. És az, ami elhangzott, és amit a levélben található, nem hiszem, hogy arról szólna, hogy lezárnánk ezt a fejezetet, hiszen a levélben azt látjuk, hogy meg kell erősíteni az erőfeszítéseket, hogy tovább kell erősíteni a nyomozást, a vizsgálatot, és hogy még többet kell együttműködnünk. És én nem azt mondom, hogy ezzel én meg vagyok elégedve, én csak azt mondom, hogy nem valamilyen világbírósága vagyunk mi. Mi azt szeretnénk, hogyha nagyobb lenne a bizalom, és hogyha teljesen biztonságosan lehetne az adatainkat kezelni. Itt hasonlók a céljaink, és nem hiszem, hogy azzal, hogy mindenkit lejáratunk, ez megfelelő út a jövő felé, és ez engem rendkívül aggaszt. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Biztos asszony, mint látja, rendkívül érzelemmel átitatott vitáról van szó, és ezért vannak ilyen jellegű észrevételek, és mint már az elején is elmondtam, komoly aggály van az NSZ-vel kapcsolatban, és valóban bizalomhiány van az Egyesült Államok felé. Az igazi kérdés az, hogy hogyan lehet ezt visszaállítani, mit tudunk közösen tenni abból, hogyha egymás véleményét meghallgatjuk, és ezért azt gondolom, hogy fontos, hogy ezen véleményeket meghallgattuk. Most megadom a szót biztos kérem, hogy válaszoljon vagy kommentálja az elhangzottakat. Köszönöm, elnök asszony. Hát egyértelműen látszik azért a észrevételekből, hogy nem olvasták még el a jelentést, tehát mindenképpen visszatérünk még erre, és mindig is készen állok arra, hogy ezen kérdéseket megválaszoljam, amikor már elolvasták a jelentést. Mindig megpróbáljuk ezt a bizottság részéről megtenni. Természetesen minden, ami az NSC felépésével kapcsolatos botrányt illeti, hát ez az egész világban botrányt okozott. Mindenkit felháborított, az egész világon mindenhol polgárokat ez felháborított, még az Egyesült Államokban is, hogy az NSC egy ilyen felügyelhetetlen szervé nőtte ki magát, és tömegesen felügyel embereket, részenként teljesen jogellenesen, és ez egy rendkívül kellemetlen helyzet, ez elfogadhatatlan. Nagyon sok különböző eljárás van folyamatban azért, hogy ezt tisztázzuk, és hogy előrelépjünk. Nos, az én felkérésem az volt, hogy nézek meg egy specifikus megállapodást, a TFTP-t. Ezen kívül még Snowden előtt már régóta voltak olyan folyamatok, amelyekről önök is tudnak, hogy egyrészt a TFTP hozzáadott értékéről kell jelentést készíteni, aztán egy első jelentést arról, hogy mennyire felelünk meg a megállapodásnak. És vannak konkrét példáink arra vonatkozóan, hogy a PNR-ben mit tesznek, és ezt meg akartam osztani kisebb formátumban a szakbizottsággal is. Ezen kívül meg kellett néznem az adat felhasználás különböző módszereit. Tehát ez volt a felkérésem, ez az NSZ-nek csak egy részét fedi le. A bizottság tud arról, hogy az Európai Parlament felkérte valamire de önök a teljes felfüggesztést kérték. Ha elolvassák a megállapodást, azt mondja, hogy, hogy bármilyen nézeteltérés van az értelmezésről vagy a megállapodásnak való megfelelésről, akkor hivatalos konzultációra van szükség, és ezen konzultáció után, hogyha még mindig nem sikerült megállapodni, akkor lehet felfüggeszteni a megállapodást. Nem lehet első lépésként felfüggeszteni. Ez nem felel meg a megállapodás feltételeitnek. Úgyhogy én haladéktalanul elindítottam a konzultációt. Tehát nem felhívtam őket, és megkérdeztem, hogy megszekték el a megállapodásra, vagy sem, és akkor nem, akkor kávézunk egyet. Nem, én órákon keresztül próbáltam válaszokat kapni a feltett kérdésekre, amelyről az újságban is olvashattok. De a bizottság nem a rendőrség. Mi nem nyomozhatunk, mi nem folytathatunk ö, tudományos nyomozást. Mi kérdéseket tudunk feltenni, párbeszédet indíthatunk, hiszen ezt tesszük a partnereinkkel, és ezt megtettük. Sok választ kaptunk, Tisztázást kaptunk, és írásosan megnyugtatott minket a Fehérház, és több hivatal, hogy nem szekték meg a megállapodást. Mi a bizottságtól ennyit tehetünk, ennyit kaphatunk. Nincsen bizonyítékunk arra, hogy megszekték a megállapodást, nem tudjuk ezt bizonyítani, kivéve az újságcikkek vádolják ezzel az Egyesült Államok hatóságait, de ez önmagában nem elég. És ez persze még nem elégséges. David Cohen leveléből is látjuk azt, hogy próbáljuk a bizalmat helyreállítani. Nem újra tárgyaljuk a megállapodást, hanem ami a különböző felügyeleti szerveket illeti, növelni akarjuk az átláthatóságot és a veszélyfelmérést, hogy így teljesebb képet kapjunk, és utána a felügyelet is átláthatóbbá válik, és mindenképpen odafigyelünk erre a megállapodásra, és jövő tavasszal visszatérünk még erre, és mindenképpen szeretnék jó okokkal visszatérni önök elé. A bizottság, a teljes biztosok kollégiuma ma délelőtt úgy döntött, hogy lezárja az ezzel kapcsolatos konzultációt, ezzel a konkrét aspektussal kapcsolatos konzultációt. Uh, on, on, the, the quality of the confidence. A bizalomépítés minősége. Néhány elemet javasoltunk a TFTP tekintetében, olyan elemeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy a PNL tekintetében is előrelépést biztosíthat, például a gyorsabb személytelenítés, több adat, statisztikai adat, vagyis, hogy közösen lépjünk tovább egy teljes push rendszer irányában, stb. stb ezt természetesen önökkel nyomon fogjuk követni, és rendszeresen be fogunk erről számolni. És általánoságban sokkal többet kell tennünk, még mindig nagyon aggályos számunkra, hogy az NSZ mit tesz, mit tett, európai személyek, valószínűleg cégek esetében is, és ezért az adatvédelem tekintetében, amin önök itt dolgoznak, lépünk előre, illetve az ernyő megállapodás is biztosan pontosítani fogja ezt a helyzetet. A Reding bizottsági elnök helyettes az, hogy majd részletesebb információt tud majd megosztani önökkel. Múlt héten az Egyesült Államokban voltunk együtt, és ön, ő is, és a főigazgató is nagyon aggódik a téma miatt, és reméljük, hogy még nyár előtt sikerül előrelépnünk. Obama elnök is kifejezte, hogy azért, mert valamire lehetőség van, azért az nem kötelező. Nagyon sok eszmecsere folyik a kongresszus két kamarájában is. És mi nem csak reméljük, hanem elvárjuk, hogy legyenek korlátozások, legyen pontosabb szabályozás, legyen jobb elszámoltathatóság, hiszen a mi védelmünkre, a mi lehetőségeinkre is hat mindez, ránk, mint európai polgárokra is hat ez, itt nekünk is fontos, hogy nagyobb legyen a védelem az adatkivonás témájáról szólva. A SWIFT ömlesztett adatokat tartalmaz. Nem lehet felhívni a Swiftet és azt mondani, hogy Sophie Intveldről szeretnék adatot kapni. Nem, egy bizonyos időszakra vonatkozó adatokat lehet abból kivenni. A kivont egyedi adatokat lehet ebből kiszűrni. Ezt meg lehet tenni? Igen, meg lehet tenni természetesen bebizonyítottuk, hogy meg lehet tenni. A kérdés az, hogy ez kívánatos-e, indokolt-e, arányos-e, és hogy megtegyük-e ezt most. Az Európai Unióban felállítsunk egy ilyen adatbázist. Nekem megvannak a magam kételjei, de önöktől függ, és a tanástól. A tanács eddig még semmilyen mm, irányba nem nyilatkozott. Két évvel ezelőtt az első vita során még nem volt kijelölt előadó a szakbizottságuk részéről, és semmilyen egyértelmű elképzelés nem volt a tekintetben, hogy merre lépjünk tovább. De ezt az önök kezében hagyom, meg vannak a, az opciók, a bizottsági honlapról ezt meg tudják találni, úgyhogy javasoljanak valamit a következő jogalkotási időszakban, akkor a bizottság majd nyomon követi ezt a lehetőséget. Nagyon sok kérdés volt, elnök azt, hogy segítsen, alapvető aggályok, amiket említetek. Igen, hát értem. Nincs meg minden válasz. Nekünk sincs meg minden válaszunk. Az amerikaiaknak föltett általános NSA vitában föltett kérdéseinkre nem kaptunk választ. Egy kicsit jobb kéne, hogy legyen az együttműködés. A bizottság részéről ezen konkrét fájlok tekintetében ez nem azt jelenti, hogy most mindent lezártunk és tovább lépünk. Ez a helyzet most továbbra is figyeljük, felülvizsgáljuk, nyomon követjük, hogy mi történik, és természetesen továbbra is be fogok számolni önöknek, és bármikor szívesen visszajövök a szakbizottságba, elnök. Igen, köszönöm. Hát ezt tehetjük. Egyrészt egyértelmű, hogy végig kell olvasnunk a jelentést, nem volt elég idő erre, és hasznos lenne, hogyha ezt a vitát folytatni tudnánk néhány hét elteltével, amikorra majd el tudjuk olvasni a jelentéseket, illetve ön konkrétabb válaszokat tud előállni. És föl is kell, hogy készüljünk néhány javaslattal, ami talán segítséget nyújthat itt a bizalom helyreállítása témában. Ugye ez az általános kérdés, nem tudjuk ezeket a témákat elválasztani egymástól, ezek mind kölcsönösen kapcsolnak egymáshoz, valamint az Egyesült Államok és az Európai Unió kapcsolatára vonatkozik mindegy. Úgyhogy meg kellene esetleg a jövőben akkor újra elővennénk ezt a témát. Köszönet még egyszer. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki próbálta betartani a felszólalási időt nehéz, ebben a nehéz vitában. Köszönet. Most a következő napi rendi pontra egy kicsit kevesebb időnk lesz, ez egy meghallgatás európai oktatás témájáról. Európai bűnüldözési képzési rendszerről lesz szó. Yeah, yeah. a nice of December. I didn't want to go into her files yeah, in details because you know how the division is. But when you have the whole picture, we can both come back a debate in the Yeah, yeah. yeah. yeah. Uh-huh. yeah. And Uh, nyolc kor És hányra kell nekem bejönnöm? okay. uh, hello. Need to leave a bit earlier, but. Uh, Okay, I will give you the floor. Yes, yeah. <laughs> Sorry, I say, uh, we definitely uh, have to uh, continue. Kell, hogy folytassuk, nehéz volt ez az eszmecsere, a vita egy kicsit ellentmondásos, reméljük, hogy a következő téma kevésbé lesz ellentmondásos. Rövid meghallgatás az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszerről. A bizottság még márciusban javasolta, hogy állítsunk fel egy képzési rendszert, azért, hogy a határon átnyúló rendőri, vám, határ, határőrzési hatóságok együttműködését tudjuk ösztönözni, valamint általában a bűnüldözési kultúrát próbáljuk előre mozdítani a különböző EU ügynökségek közti együttműködésről van szó. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak ügynökségek vannak itt jelen a panelban, hanem a teremben még más ügynökségek képviselői is megjelentek. Erről számoltak be nekem. Nagyon sokan fognak beszélni ma délután. Matyi asszony az még nem létező CEPOL jelentésnek az előadója jelezte, hogy nem tud itt lenni. A CEPOL témákról már sokat beszéltünk, hogyan tudjuk függetlennek megtartani a CEPOL-t az Europoltól. A CEPOL-t is ugye különösen érinti a képzési rendszer. Majd a vitában is ezt látni fogjuk. Az egyes ügynökségek véleményét meg tudjuk hallgatni. Minden esetre a Libe szakbizottság egyeteműen ellenez bármiféle fúziót, összeolvasztást, és ha jól tudom, akkor a tanács is így gondolja, legalábbis 25 tagállam teljesen egyetemen ellenzi az összevonásokat. Ez csak egy aspektus, de azért ez is része a mai témánknak. Mátyő asszony nincs itt, ezért Pribe úrat kérem föl arra, hogy a Home főigazgatóság részéről kezdje meg a prezentációt. Ha jól tudom, kicsit korábban el kell majd, hogy menjen, és ezt követően a panel többi résztvevői kapják meg a szót. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden fogok fogalmazni. Elvileg már le is telt a hozzászólási időm az önök napirendje szerint. Ahogy elhangzott, a bizottság márciusban egy közleményt fogadott el Európai Bűnöldözési Képzési Rendszerről és ezen rendszer céljairól. Koordinált politikai megközelítésről van szó, magas minőségű bűnöldözési képzési rendszer biztosításáról van szó minden szinten, általános specifikus tudások tekintetében, határon átnyúló rendőri kérdések tekintetében Mindenki tudja, hogy egyértelmű nemzetközi dimenziói vannak a bűnüldözésnek, és fontos, hogy a, ezek a rendőri szervek megfelelő kulturális szinten, megfelelő módon értékeljék és gyakorolják a feladatukat. Négy területet határoztunk meg, ezeket trendeknek nevezzük, ahol EU szinten a képzés támogatása hozzáadott értéket biztosíthat a tagállami szintű képzéshez. Az első alapvető információk az összes érintett fél számára az általános európai bűnözési kérdésekről, a második a napi bilaterális együttműködés, a harmadik a prioritások felállítása, közös képzési eszközök az EU harmadik országbeli rendőri missziói számára végül, jó gyakorlatok cseréje a szomszédos harmadik országokkal. A közlemény egyetem megkülönbözteti ezt a négy területet, és megállapítja, hogy az egyes és a kettes téma tagállami kompetencia, de támogatást élvezhet, hiszen a jó gyakorlatokat lehet terjeszteni. A harmadik és a negyedik téma inkább EU hatáskör, EU prioritásba tartozik. Példát is adok. A közlemény például a négy terület tekintetében azt határozza meg, hogy a képzés integrális része kell, hogy legyen az EU harmadik országokbeli civil missziói költségvetéseinek a meghatározásánál bűnöldözési képzési rendszer és a ilyen missziókban való részvételnek előfeltétele kell, hogy legyen, hogy ilyenfajta képzést kapjanak a résztvevők. A mai találkozó lehetőséget arról, hogy, ad arra, hogy beszéljünk erről a rendszerről, valamint a EU szintű képzés koordinációjára felhívjuk a figyelmet, hiszen a cél az lenne, hogy koherens legyen a megközelítés, elkerüljük a párhuzamosságokat erőfeszítések és költségvetés tekintetében. A CEPOL-nak köszönhető a találkozó megszervezése, hiszen jelentős erőfeszítések történtek már ez, ebben a témában. A rendszer fölállítására vonatkozóan most már a végrehajtási fázis következik. A márciusi közlemény azt is tartalmazza, hogy a CEPOL lesz a végrehajtás felelőse, szoros együttműködés kell kialakítani egyébként az egyéb tagállami ügynökségek és érdekelt felek között is. Költségvetési korlátok tekintetében egyértelmű, hogy bizonyos márciusi határidők nem fognak teljesülni. Ennek ellenére örömünkre szolgál, hogy a rendszer felállításában előrelépés történt már a CEPOL és más szervezetek részéről is végül továbbra is, a múltban is így volt ez, és továbbra is szoros kapcsolatot tartunk a CEPOL-al. Az elmúlt hónapokban egy kicsit sajnálatosnak tartottuk, hogy kevesebbet fog, tudtunk foglalkozni a lényegi kérdésekkel, ezért üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy újra meg tudjuk beszélni, hogy mi legyen az EU dimenziója a bűnüldözési képzésnek Mindez persze a szubszidiaritás szellemében kell, hogy történjen, hiszen ez a fajta képzés mindenképpen tagállami kompetencia, sőt bizonyos tagállamokban régiós kompetencia. Köszönöm, elnök asszony, elnök. Igen, köszönöm szépen, mindannyian egyetértünk ezzel, hogy rendkívül fontos ez a bűnöldözési képzés. Söder úr a CEPOL részéről kapja meg a szót, ő a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is eh, szeretnék köszöntet mondani, hogy meghívták a cepol eh, a, erre a fontos eseményre, a bűnöldözési képzési rendszerekről szóló eszmecserére. Három témát említenék. Először röviden beszámolnék a CEPOL szervezetéről, portfóliójáról, aztán általánosan elmondanám, hogy az oktatásképzésnek mik a jövőbeli lépései, Végül pedig a képzési rendszerek fő előnyeit szeretném bemutatni. A CEPOL bizniszmodelljéről szeretnék tehát először beszámolni. Ahogy tudják, ez egy hálózat, összes rendőri képzési iskola, főiskola hálózata. Ez az erőssége is a CEPOL-nak, hiszen az összes partner kompetenciáját össze tudjuk vonni, koncentrálni tudjuk, másrészt közvetlen támogatást tudunk adni a tagállami partnerek számára, hogy a saját tevékenységüket tovább fejleszték tagállami szinten. Aktívan keressük az együttműködést más EU ügynökségekkel is. Europol, Frontex, Eurojust, többféle közös fellépésünk volt a múlt évben. Konkrétan részt vettek a tevékenységünkben, az alapjogi témában is nagyon jó meg együttműködést tudtunk kialakítani az alapjogi ügynökséggel. Mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon fontos eleme a bűnözési képzésnek. Nem feledkeznék meg más ügynökségekről sem, az EMCDL e és egyéb ügynökségek azok, akikkel nagyon aktívan dolgozunk együtt. Megpróbált tudtuk átidalni a szakadékot a rendőri szervezetek és a valóság között, illetve a bűnöldözés és a tudomány között. Lehet, hogy kiváló a rendelet vagy a szabályozás, de nagyon fontos, hogy ezt tudják használni a szakemberek, és ehhez szükséges a képzést. A business modellünk tekintetében elmondanám, hogy az érdekelt feleket bevonjuk, ez elméleti szakembereket jelent, EU ügynökségeket jelent, már a tervezés folyamatban is bevonjuk őket, és ez egészen a végrehajtásig érvényes stratégiai és operatív képzési igény elemzést végzünk, más EU prioritásokat is figyelembe veszünk. Jelenleg a portfóliónk 40 politika közvetlenül a szakpolitikai területi prioritások előmódítására fordítódik. Közvetlenül bevonjuk az tagállami képzési központokat. Többféle képzési rendszerünk van, képzési ajánlatunk, konferenciák, szemináriumok, e-learning, online szemináriumok, európai rendőri csereprogramokban is részt veszünk és támogatjuk a tagállamokat a saját képzési erőfeszítéseik során is. Több mint 7000 részvevője van ezeknek a tevékenységeknek. A nyugat-balkáni régióban is aktívan föllépünk. A CEPO és a hálózata már most is fontos szerepet játszik az Európai Unióban a bűnöldözési képzési rendszerekben a kölcsönös bizalom egy fontos elem, hogy ezt a közös képzési kultúrát kialakíthassuk. Amikor közvetlenül a szakembereket csoportosítjuk, és együtt tanulnak, együtt történik a képzést, úgy látjuk, hogy ez a kölcsönös bizalomépítés céljából is nagyon jó módszer. Tennék néhány általános megjegyzést a jövőbeni képzési elképzelésünkre vonatkozóan. Következő hónapokban kell döntést hozni a Stockholmot követő programozásról. Javasolnánk, hogy a bűnöldözési képzés is kapjon fontos szerepet, hiszen ez a többi erőfizetés számára is hasznos lehet. Az LETS nagyon jó alapot biztosít ehhez azt is felismertük, hogy föl kell készülnünk arra, hogy kevesebb forrással dolgozunk. Egy fontos lépésnek tartjuk e tekintetben, hogyha jobban koncentrálunk a minőségre az összes tevékenységi területen. Példaként említeném, hogy a jövőben több figyelmet kell ö, szentelnünk a tanúsításokra, az igazolásokra, ez is az LATS-nek a része, a képz, az oktatók minőségét is jobban figyelbe kell, hogy vegyük. Itt is fontos az ő vizsgáztatásuk, tanúsításuk. Európai adatbázist állítottunk fel a e tekintetben. De a résztvevők minőségére is oda kell, hogy figyeljünk. Valóban a megfelelő embereket képezzük, valóban a megfelelő célcsoportnak szervezzük ezeket a képzéseket. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi helyzet nem rossz, de ha kevesebb lesz a forrás, akkor erre jobban oda kell, hogy figyeljünk azt is meg kell, hogy vizsgáljuk, hogy valóban milyen hatásúak ezek a képzéseink. A tanulási környezet a következő téma, főleg az online tanulási lehetőség, a jövőben ennek fontosabb lesz a szerepe. Az összes bűnöldözési szakember számára biztosítani kell ezt a lehetőséget. A bűnözési képzési rendszer előnyei tekintetében szeretném elmondani. Pribe úr is említette, Nagyon fontos lehetőség volt számunkra, hogy első alkalommal általánosan fölmérhettük, hogy a piacon milyen lehetőségek vannak a bűnöldözési képzés tekintetében. Nagyra értékeljük a bűnöldözési rendszer struktúráját és elveit, ahogy Pribe úr is említette, úgy gondoljuk, hogy itt egyértelmű a felelősségek szintje, van nemzeti és regionális szint, de van EU szint is. A szubszidiaritást teljes mértékben tiszteletben tartjuk. Az ügynökségek tekintetében pedig úgy gondoljuk, hogy további inputot biztosítanak, amikor potenciális átfedésekre lenne lehetőség. A koordinációs mechanizmusok megerősítése ez már most is jól működik, de úgy gondoljuk, hogy itt még tovább lép, lépése van szükség. Nagyon fontosak a szinergiák, amikor kevesebb a forrás. A külső aspektus tekintetében úgy gondoljuk, hogy a rendőri missziók, a felkészítés és az Európán kívüli kapacitás építés tekintetében is még van lehetőség az erőfeszítések jobb koordinációjára illetve a, a tagállami fellépés, európai szintű fellépés koordinációjára is szükség van a korlátozott források miatt. A CEPOF már most is fölkészült arra, hogy az LATS-t végrehajtsa, és várjuk a jövőbeni lehetőségeket is. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most Brabio Leonnak adnám maga szőt, és Spanyolországból érkezett, és kérem, hogy 5 percben tartsa meg a prezentációját, azért, hogy legyen idő a vitára is. Köszönöm. Presidenta, muchísimas, muchísimas gracias por... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen ezt a meghívást, és köszönöm a Szepolnak is, hogy lehetőséget kapok arra, hogy megosztom önökkel a képzési központnak a tevékenységéről szóló beszámolomat, főként az európai programhoz képest, hogyan viszonyulunk mindezen kérdésekhez. Készítettem egy PowerPoint prezentációt, amelynek a célja az, hogy bemutassam, hogy a képzési központok hogyan működnek az Európai Unióban a rendőrségi képzés tekintetében, de hát mindenképpen ezt úgy készítettem el, hogy a legjobban ismert eh, modellt prezentáljam önöknek, mármint általam legjobban ismertet, az a spanyolt különböző testületek működnek Spanyolországban, amelyek mind az államhoz kapcsolódnak, a Guardia Civilnek a tevékenységét fogjam, Guardia Civilnek a tevékenységét fogom bemutatni, illetve a Nemzeti Rendőri Testületnek a tevékenységét, és külön kitérek majd azokra az igényekre, amelyeket kezelnünk kell. A kérdés az, hogy kellő alapokkal rendelkezünk-e ahhoz, hogy az európai programokat futtassuk a különböző képzési központok vannak az. Imen, tehát a spanyol modell, ez a modell sajátos, amennyiben ugye többféle testet működik a rendfenntartás keretében, ezzel együtt azt hiszem, hogy számos hasonlóságot mutat a mi felépítésünk az egyéb EU-s felépítésekhez képest. Láthatják azt, hogy 5,2 a viszonyítási alap a rendőr per ezer lakos arányban, ami jól mutatja azt, hogy milyen jelentőséggel bírunk, és hát 50 ezer rendőrnyit, vagy 150 ezernyi rendőrnyit tesz mindez ki. A Garda Civil és a Nemzeti Rendőrség együttműködésben tevékenykedik, egy olyan együttműködési keretben, amely hatékony fellépést tett lehetővé a rendőri testületek között. 155 ezer rendőrtiszt dolgozik nálunk, akik közvetlenül az államhoz tartoznak, és akik megoszlanak a két testület között, a Nemzeti Rendőrség és a Guardia Civil között. Ennek persze megvan a hatása a képzésre is, és a rendőrséget alkotó tagok mind ismerik belülről ezt a képzést, átmentek azon. Az átlathatósága, a szakértelem két legfőbb elve a rend, munkaügyési rendőrnek, de nyilvánvalóan egyéb alapelvek is érvényesülnek. A rendőrök tehát megtanulják pontosan, hogy mit is jelent a vizsgálati tevékenység, a biztonságnak a biztosítása. Ami a felépítést illeti a miniszterek tanácsa, tehát a kormány prezentálja a, az irányelveket, aztán megtörténik a programoknak a kialakítása a minisztériumoknak a szintje belügyminisztérium, a védelmi minisztérium és az oktatási minisztérium illetékes a témában, és utána pedig egy alsóbb szinten határozott meg a konkrét tartalmát az oktatásnak, ennek a szervezeti felépítését. Íme azon intézmények, amelyek érintettek ebben a felállásban, az úgynevezett akadémiák, a különböző képzési központok, a tanárok, a diákok, az egyéb egységek is, amelyek itt a szervezeti felépítéshez hozzátartoznak, csak úgy, mint az igazság szolgáltatási intézmények, és a szükségleteknek próbálunk a lehető legjobban eleget tenni, úgy, ahogy azokat a szükségleteket meghatározza a társadalom. Három fő pontot emelnék itt ki, a Guardia civil képzése tekintetében. Ez egy szakmai képzés, egy szakosodott képzés, és egy felső oktatási képzés. Ezt tudjuk nyújtani itt azt látják, hogy ez a képzés minden szinten megvalósulhat. Van egy alapképzésünk, van egy szakképzésünk, és van egy felső fokú képzésünk is. Ezen kívül hagyjelezzem azt, hogy az állami testületeknek a képzése e témakörben is integrálódik a felső oktatási európai rendszerbe, pontosan összhangban a bolonyai programmal. Ami pedig a Gadja civilnek a felsőfokú oktatását illeti, tudni kell azt, hogy 380 CTS-t, tehát kreditet tudnak így összegyűjteni az ott végző hallgatók. A Nemzeti Rendőri Testület, tehát a Nemzeti Rendőrségnél hasonló a helyzet, van egy alapképzés, aztán van egy eh, előlépést biztosító képzés, illetve egy szakosodási képzés, csak úgy, mint meg kell említenem, a továbbképzés, az aktualizáló továbbképzéseknek a témáját is itt. A végrehajtás tekintetében pedig itt láthatják, hogy milyen szinten működik a rendszer, úgy, ahogy azt kivetítve szemlélhetik. Hogy emeljem ki azt is, hogy a Nemzeti Rendőr Testületnek a képzése fejleszkedik itt is az európai rendszerbe, és egy master képzettséggel kerülheti az egyetemi kritériumoknak megfelelően az itt végzett hallgatók úgy, hogy az összhangban van a bolonyai rendszerrel. Van itt két éves képzés, egy éves képzés, alapképzés, aztán két éves képzés, és aztán a következő fokozatban pedig a master kaphatják meg a Salamankai Egyetemen, amely egy állami egyetem. A képzési központokkal kapcsolatosan elmondhatjuk azt, hogy a tagállamokban a kiválósági központok kritériumoknak kell, kell, hogy eleget tegyenek az intézmények. Ez egy minőségi pecsét gyakorlatilag a tevékenységükön. Ezek a központok beletartoznak a SEPOL hálózatba, ami a minőségi garanciát jelentheti. Mindezek alapján érdemes tovább gondolnunk egy pár dolgot, éppen ezért kérdéssel zárom a mondatomat. Menjen a különböző adatokkal rendelkezünk ahhoz, hogy ezt a programot hatatosan kialakítsuk. Ezek az alapok, azt mondanám a kérdésre, hogy léteznek. Ma már léteznek, és a felső fokú képzésünk ma már az európai bolonyai előírásoknak megfelelnek. A Szalamankai Egyetem teljes mértékben teljesíti a feltételeket, mint az alapképzésben, mint pedig a szakképzésben, éppen ezért teljes mértékben lehetséges ö, pontosan teljesítenünk, az európai képzési igényeknek eleget tennünk. És végezetül az ITS-szel kapcsolatosan, az Európai Oktatási Rendszerrel kapcsolatosan mondjuk el azt is, hogy számos intézmény tagja a SEPOL hálózatnak, és a kellő forrásokkal kell ellátni ezeket a központokat ahhoz, hogy minőséget tudjanak biztosítani. Természetesen mindezt úgy, hogy támogatásban részesülnek az intézményektől, így az Európai Bizottságtól és az egyéb illetékes EU-s ügynökségektől. Köszönöm szépen, még hárman tartanak prezentációt, de Pribe úrnak hamarosan el kell mennie, ezért, hogyha specifikus hozzászóló kérdésük lenne, rövid kérdésük lenne a bizottsághoz, akkor ezt most kéne, hogy föltegyék, tehát a Frontex Europol képviselői is, is meghívtuk ide a panelre, kérdésem, hogy Bronx úr, kérem rövid legyen, és specifikus kérdést tegyen fel Fribe úrnak, aztán majd megkérjük, hogy választ adjon rá. Megpróbálom röviden feltenni a kérdést, megpróbálom felosztani a kérdést az egyes előadók felé. A következő kérdésem, kit képeznek? Az Európolt, a tagállami rendőrséget, vagy harmadik országok rendőrségeit? Itt magas beosztású tisztviselőkről van szó, vagy tagállami trénerekről van szó, vagy a határok mentén dolgozó tisztviselőkről. Milyen jellegű bűncselekményekkel foglalkozunk, milyen szakértelemről van szó, csak felderítési technikákról van szó, vagy konkrét szubstantív jogi kérdések is felmerülnek. Egyelőre ennyi kérdést teszek, mert különben azt hiszem, hogy Pribe úr hatáskörén túllépnék. Elnök, köszönöm szépen. Nekem is van egy rövid kérdésem. Ugyanis küzdöttünk ezzel a összevonás kérdésével, hogy a két intézetet összevonják el vagy sem, mert ha jól tudjuk, a bizottság pénzt akart megtakarítani, és hát nem volt egyértelmű, hogy lehet -e ezzel megtakarítani valamit. Hónapokkal ezelőtt kiderült, hogy a Strasburgi Egyetem egy európai iskolát indított a rendőrök képzésére. A bizottság finanszíroz a 90%-ban, majdnem egy költségvetésről van szó. Schröder úr elmondta, hogy ez a mapping feltérképezés is nagyon nehéz volt, hogy ki kit képez mire. Nos, hát ehhez párhuzamosan azt gondolom, hogy ez egy olyan eljárás, amely már folyik egy ideje, és tartok tőle, hogy egy kicsit itt az intézeteket megkettőzzük a képzéssel kapcsolatban. Én nem értem teljesen a bizottság megközelítést, megközelítését ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy az időkereten belül megpróbálunk megbeszélni kérdéseket, ahogy Bransz úr is mondta, nem az én illetékességi körömbe tartozik minden, de a, ami az európai bűnöldözési képzési rendszer alapvető gondolatát illeti, az a fő célja, hogy a tagállami rendőröket képezzék. És az Európolnál ban is alapvetően tagállami bűnöldözői tisztviselők dolgoznak, őket küldik a tagállamok az Európolhoz. Ami a kategóriákat illeti, ez nagyban kapcsolódik a négy tendenciához, amit megpróbáltam leírni. Biztos nem az a cél, hogy korlátozzuk ezt a képzési rendszert, és csak bűnönözési tisztviselőkre korlátozzuk, akik mondjuk határon átnyúló ügyekkel foglalkoznak. De az, ez, ez az egyik prioritás, hiszen tudjuk azt, hogy egyre több rendőr olyan helyzetben dolgozik, ahol kérik ők, hát a munkáikból adódóan szükségesé válik, hogy határon átnyúló ügyeket göngyölítsenek fel. Biztos, hogy nem ez az egyedüli cél, de ez egy fontos terület. Nem hiszem, hogy bármennyiben cél lenne az, hogy csak felderítési technikákat tanítsunk, Ön beszélt az elsődleges jogról is, és azt gondolom, hogy mindenképpen azt kell lehetővé tenni, hogy egy adott pillanatban minden bűnöldöző szerv tisztviselője tudja azt, hogy egyre több területét az ő munkájuknak lefedi az európai jogszabály anyaga, joganyaga, és ami a lehetőségeket illeti, amelyeket az ügynökségek, például az Európol felkínál számukra, ön is tudja, hogy e, az Európol javaslattal kapcsolatban most viták folynak. Nagyon jól tudjuk, hogy a nemzeti és a helyi rendőrségeknél egyre inkább tudnak arról, hogy az Európol milyen szolgáltatást tud nyújtani. hiszen az egyes tagállamokban és régiókban minden egyes szerv másként alakult ki. Úgyhogy ezen területek meghatározzák magát a rendszert, de még nem járunk ott, hogy mi azt mondhatnánk, hogy ez vagy az legyen benne, de az a célunk, és azt gondolom, hogy ezt sikerült elérnünk, hogy beazonosítsunk négy területet, ahol tényleg van egy olyan dimenzió, amely túlmegy a nemzeti bűnöldözési képzési dimenzión. Michel kérdésére válaszolván, Nem tudom pontosan, ami az asszony kérdését illeti, ez egy két éves projekt. Úgy tudom, hogy ez nem egy képzési akadémia, de természetesen további részletekkel nagyon szívesen szolgálunk a későbbiekben, ami ezt a konkrét programot illeti. Lehet, hogy önöknek ellentmondásosnak tűnik, hogy ezt az új bűnöldözési képzési uh, rendszert most reklámozzuk, most, amikor megtakarításokra van szükség, ahol megszorítják a költségvetéseket az ügynökségeknél is akár. Hát pontosan ez az egyik oka annak, hogy miért örülünk annyira, hogy sikerül megoldást találni arra, hogy a legköltséghatékonyabban tudjuk a munkánkat felépíteni, de mint már az elején is mondtam, fontos, hogy megállapodjunk abban, hogy az európai bűnöldözési képzés politikai irányvonala mi lesz, és utána tudjuk a végrehajtás részleteit is rendezni. A korábbi viták után nagyon sok területen voltak ilyen viták. Azt gondolom, hogy ez egy eléggé vonzó európai projekt, amit reklámozni lehet egy olyan területen, ahol a képzés és a tisztviselők hozzáállása, és itt nem kritizálok senkit, még mindig eléggé befelé irányuló nemzeti szinten marad, közben pedig a határon átnyúló bűnöldözés igényei pont ezzel ellentétesek. Elnök, köszönöm szépen. Mint már mondtam, teljesen egyetértünk, hogy ez egy rendkívül fontos a bűnöldözési képzés területe önmagában is. Akkor most szeretném, hogyha a három előadó felfáradna ide hozzánk, jó lenne, hogyha egy kicsit lenne időnk arra, hogy az előadások után még vitát is tudjunk tartani kérdésfeleletek formájában. No, first. Uh, thank you. Köszönöm, hogy ide jöttek. Bengham urat kérném fel először a Frontex nevében, hogy tartsa meg a prezentációját, és kérem, hogy 5 percben tartsa meg ezt azért, hogy legyen időnk aztán vitára is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden uh, szeretném bemutatni önöknek az európai szektor minősítési keretet a határőrizetre vonatkozóan, és hogy ez milyen módon kapcsolódik az európai bűnüldözési képzési rendszerhez. A Frontex mandátuma teljesen egyértelmű a képzés területén, a határőrizeti személyzet számára kell, hogy biztosítsa a képzést. Ezt az Európai Tanács Tamperében megerősítette, megállapítva azt, hogy a külső határokat speciális, speciális módon fölkészített szakemberek kell, hogy védjék. Ez a mandátumunkban is egyértelműen szerepel, a Frontexnek támogatnia kell a tagállamokat a nemzeti határőrizeti személyzetük képzése során, közös képzési standardok felállításával is a tanácsi következtetésekre rátérve, ami a stokholmi programokra, illetve a belső Európai Unió stratégiára vonatkozik, valamint a bolonyai és kopenhágai folyamatokra. Ugye a bolonyai folyamat az oktatás, a képzés területére vonatkozik általánosságban, a kopenhága pedig a szakképzésre. Mindegyik a harmonizációra, közös standardokra, átláthatóságra, mobilitásra és minőségbiztosításra koncentrál. Bizonyára tudják, hogy az Európai Szakképzési Minősítési Keret, a AQF, vagyis az egyéleten át történő tanulás témájában is nagyon fontos aspektus a mobilitás. 2008-ban általános közös standardokat állítottak föl, az EQF, az STF, ez mind az Európai Unió hosszú távú, egész életen eltartó tanulási céljaihoz kapcsolódik. Minden tagállamnak van saját szakképzési rendszere, ez NQF, ez gyakorlatilag az AQF nemzeti adaptálása, és ebben nemzeti aspektusok is szerepelnek. Gyakorlatilag az egyes nemzeti képzési rendszerek az egyes nemzeti képzési rendszerek utalást tartalmaznak mindig az európai szakképzési referenciákra vonatkozóan. Már most is több európai SQF állt föl, például üzleti jog területén, vagy más szakterületeken. De a határőrizet területén az SQF az az első olyan, ami bűnöldözési képzésre vonatkozik. A határőrizeti SQF elismeri, hogy különböző intézmények foglalkoznak határőrizettel. Az SQF specifikusan a határőrizeti feladatokra vonatkozik. Ez határőrizeti feladatokra koncentrál, egyértelműen meghatározza és leírja a feladatokat Európában, és meghatározza, hogy mennyiben tér el az egyéb bűnöldözési területektől. A párhuzamosságokat is megszünteti, egyértelműen meghatározza, hogy mi kinek a felelőssége, és melyek a közös területek. Az SQF közös standardok listája határőrizeti képzésre vonatkozóan platformot állít föl az együttműködés számára az Európai Bűnöldözési Képzési Rendszeren belül, pontosan meghatározva az egyes ügynökségek mandátumát. Minden bűnöldözési szervezet számára elérhető az SQF, vagyis a vám, a rendőri szervek, stb. számára is támogatást biztosít a bolonyai, kopenhágai folyamatok végrehajtása területén, szinergiákat, együttműködést ösztönöz. Az SQF támogatja az EU együttműködést és a koordinált megközelítést a bűnüldözés területén. Hozzájárul az Európai Bűnözési Képzési Rendszer céljainak eléréséhez, elkerülve az átfedéseket. Tény az, hogy a, az Európai Bűnözési Képzési Rendszer céljai többé-kevésbé ugyanazok, mint az Európai Szektor Szakképzési Rendszer határőrizeti specifikus részlegének a céljai az szektorális ágazati szakképzési keret kialakítása egy fontos cél volt, hiszen itt felmérjük a feladatokat, a validálási rendszereket az egyes feladatok között, és ezen az alapon alakítjuk ki az oktatási lehetőségeket, a validálást és az akkreditációt. Nagyon fontos a komparabilitás. A Frontex az SQF-et használja a képzés tervezéséhez és végrehajtásához. A nemzeti szakértők képzése területén is, illetve a képzési folyamatok, szemináriumok, tanfolyamok kialakítása, tervezése során is az SQF-t veszi alapnak minden bűnözési szakember számára ez biztosított, akik határőrizeti feladatot jár látnak el az Európai Unióban. A Frontex jelentősen hozzá tud járulni az Európai Bűnüldözési Képzési Rendszer végrehajtásához. SQF-et alakított ki a határőrizet számára, SQF módszert alakított ki, ami minden más ügynökség rendelkezésére áll. Elnök asszony, Végül szeretném elmondani, hogy az határőrizeti SQF valóban jelentős hozzájárulás a bűnüldözési képzési rendszer kialakításához. Köszönöm. Köszönöm, hogy jobban meg tudtuk érteni ezt a rendszert, és most Jékengő asszonyt kérném fel az FRA részéről. Kérem, hogy 5 percen tartsa meg a, meg a prezentációját. Köszönöm az alapvető az alapjogok ügynökségének képviseletében vagyok itt, és egy kicsit az ördög ügyvédje leszek, hiszen ez az igazságügyi és belügyi ügyekkel foglalkozó ügynökségek részét képezi, és mi az alapvető jogok szempontjából próbáljuk az általános igazságügyi és belügyi ügynökségek munkáját vizsgálni ami a begyűjtött adatot illeti, amit elemzünk, az bizonyítékkal szolgálhat és segítheti ezen ügynökségeket abban, hogy operatív válaszokat adjanak, és az a céljuk, hogy az alapvető jogi dimenziót kiemeljük, például amikor emberkereskedelemről van szó, ez az egyik fő kérdés, amelyel kapcsolatban az igazságszolgáltató és belügyi ügynökségek foglalkoznak. Nos, az együttműködésünk a több ügynökséggel azt a célt szolgálja, hogy megerősítsük az áldozatok perspektíváját vagy szemszögét ebben a helyzetben. Ez csak egy nagyon apró ötlet azzal kapcsolatban, hogy hogyan is működik az együttműködés. Általában véve természetesen megpróbálunk alapjogi elemzést készíteni, és az alapjogokat betáplálni ezen ügynökségek munkájába, úgyhogy mindenképpen nagyon üdvözöljük azt, hogy a bizottság közleménye a bűnöldözési képzési rendszerrel kapcsolatban figyelembe veszi az alapvető jogokat, és úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos eszköze a hatékony rendőri együttműködésnek. Azt gondolom, hogy mindenképpen oda kell figyelnünk az alapvető jogokkal kapcsolatos rendőri fellépése, ezt mindenképpen a képzésben is tükröztetni kell. A rendőröket fel kell szerelni, képezni kell megfelelő szakértelemmel ellátni azért, hogy az alapvető jogokkal is tisztában legyenek. Az elmúlt években az ügynökségünk nagyon sok bizonyítékot gyűjtött, ami nagyon fontos a bűnöldözés, és a bűnöldözési képzés szempontjából is. Egész Európai Unióban szolgáltunk ki embereket a különböző rendőri túlkapásokról, az antiszemitizmusról és a gyűlölet alapú bűnözésről, például az LMGBT személyek ellen. És egy tanulmány azt mutatja, hogy rendszeresen áldozatként tünteti fa magát az érintett személy, és nem számol be erről a rendőrségnek. Úgyhogy mindenképpen nagyon fontos a bűnöldözési képzésben ezt figyelembe venni a jövőben. A felmért személyeknél kiderült, hogy az egyik fő ok annak, hogy miért nem jelentik be a rendőrségnek ezt a támadást, azért, mert bizalomhiányban szenvednek. Azaz nem bíznak a rendőrségben, hogy a rendőrség bármit tudna tenni érdekük. Ezen kívül attól tartanak, hogy részrehajlóan fog eljárni a rendőrség. Ami az előző bizalomépítő intézkedéseket illeti az előző napi rendi pontnál, most erre én nem akarok visszautalni, de megint csak az itt a lényeg, hogy bizalmat akarunk kiépíteni a rendőrség és a társadalom minden része között, ez rendkívül fontos. És a képzés nagyon fontos abból a szempontból, hogy egy olyan intézményi kultúrát alakítsunk ki, amely számon kérhető, átlátható és az alapvető jogokra épül. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig az Európol részéről Manka asszonynak adom meg a szót 5 percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hálás vagyok, hogy eljöhettem ma önökhöz, és bemutathatom az Európol véleményét, és köszönöm a szakbizottságnak is a meghívást. Szeretnék élni a lehetőséggel, hogy kiemeljen, hogy milyen kiváló az együttműködés a CEPOL-lal a képzés területén. Ugyanakkor szeretném körvonalazni önöknek, hogy az Európolnál mi mit teszünk. Az Európolnál rendszeresen kapunk kéréseket a tagállamoktól, hogy műveleti képzést adjunk bűnöldözési technikákkal kapcsolatban, vagy bűnelemzési kérdésekben. Ezen kívül az Európolnál szintén tagállami képzéseket is nyújtunk. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy a CEPOL részt vesz ezen térképezési gyakorlatban az európai képzési igényekkel kapcsolatban, amelyel előkészítik ezt a bűnöldözési képzési rendszert. Úgy gondoljuk, hogy a struktúrát megközelítés az európai bűnölőzési képzés területén hatékonyabbá teszi majd a képzést. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy a bűnöldözési képzési rendszer nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tudást megoszhassuk, és hogy közös szabványokat lehessen a bűnöldözési szervek között Európában kialakítani. Természetesen támogatjuk ezen rendszert, meggyőződésünk, hogy ezzel hozzájárulunk a szakértelem bővítéséhez, amelyre a rendőröknek szükségük van ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban tudjanak a határon átnyúló bűn, bűnözés ellen fellépni. Ezen kívül támogatjuk azt, hogy a CEPOL fontos szerepet játszon a koordinációban és a bűnözési képzési rendszer végrehajtásában. Ez magától értetődő választás. Ahogy Söder úr is mondta, a CEPOL közvetlenül hozzáfér a nemzeti rendőrakadémiákon keresztül elérhető képzési rendszerekhez és trénerekhez, és megfelelő szakértelemmel rendelkezik az ügynökségek felé is. Az elmúlt években az Európol és a CEPOL sikeresen együttműködött, tanfolyamokat nyújtottunk a CEPOL kereten belül, és különböző tanfolyamokat közösen dolgoztunk ki, például ami a bűnelemzést illeti, de más specifikus területen is, például a kiberbűnözés területén. Az együttműködés eredménye az volt, hogy bevált gyakorlatokat és szabványokat alakítottunk ki. Különböző trénertanfolyamokat alakítottunk ki azért, hogy a tagállamokban megfelelő trénerek legyenek, akik utána majd saját maguk ott az adott országban a saját nyelvükön továbbadhatják ezt a tudást. Ezen kívül, ezen kívül távtanulási modulokat is kialakítottunk. A jövőben szeretnénk különböző előadásokkal és szakértői hozzájárulásokkal hozzájárulni ahhoz, hogy sikeres legyen ez a rendszer. Végül pedig szeretném kiemelni, hogy úgy gondoljuk, hogy a modern képzési módszerek nagyon fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a lehető legtöbb embert elérhessük, és így biztosítsuk azt, hogy az európai bűnüldözési kultúra kialakulhasson. Köszönöm, elnök asszony. Elnök, köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy ezen nagyon bonyolult képzési rendszerekkel kapcsolatban most már kicsit tisztában látjuk a helyzetet itt Európában. Vannak-e még itt képviselők, akik szeretnének kérdést feltenni? Not. Ha nem, nincsenek túl sokan. Lenne egy rövid kérdésem. Uh, Vielnelm, I am not sure. Vielnelm úr, úr számára szeretném folytani a kérdést, nem biztos, hogy jól ejtem ki a nevét. Említette az Európai Ombudsman speciális jelentését arra vonatkozóan, hogy a Frontex az egyedi panaszokkal hogyan foglalkozik a bevándorlók és a menekültjogot igénylők esetében, amikor az Európai Unió határára érkeznek. Nem vagyok biztos benne, hogy választ tud adni a kérdésemre. Minden esetre a jelentésben szerepelnek aggályok a Frontex gyakorlatilag elutasítja, hogy egyedi panaszokkal foglalkozzon, egyedi igényekkel foglalkozzon, mert azt mondják, hogy a, az alapjogi ügynökségnek és megbizatnak kell foglalkoznia ezekkel a kérdésekkel. De hát nem tudom, hogy mennyire ismeri ezt a jelentést. Az Európai Ombudsman készítette ezt és adta közé. Elnök asszony, attól tartok, hogy nem én vagyok a megfelelő ember arra, hogy erre a kérdésre választ adjak. Igen, ismerem a helyzetet, de nem a, tartozik a kompetenciámba, hogy erre reagáljak. Csak említettem. Köszönöm szépen. Lábjegyzetként. A Frontex konszultációs formának tagja vagyok. Az önök kezdeményezése alapján állítottuk föl ezt az szervezetet, ezt a testületet, pontosan azért, hogy alapjogi tanácsokkal lássuk el a Frontexet, például ilyen helyzetekre, esetekre vonatkozóan, hogy strukturálisan, rendszeresen hogyan tudnak válaszokat adni, illetve az egyedi igényekre hogyan reagáljanak. Csak szerettem volna elmondani, hogy a konzultációs fórumban a civil szervezetekkel és nemzetközi szervezetekkel együtt, mint például az Európa Tanácssal együtt, egy év óta dolgozunk együtt a frontex azon, hogy felállítsunk egy úgynevezett monitorozó rendszert az alapjogi kérdések tekintetében. És ide tartozik természetesen, hogy a potenciális egyedi panaszokkal hogyan kell foglalkozni, amikor a Frontex közös fellépései során ilyesmi fölmerül. Ezt csak tájékoztatásként szerettem volna elmondani. Az ombudsmani felmérés tekintetében azért lehet, hogy nem csak a potenciálisan a Frontex elé kerülő, hanem a nemzeti műveletek során fölmerülő egyéni kérelmekkel is foglalkozni kellene ezen kontextusban. Köszönöm szépen, Bronx úr kért szót. Sajnos nem a mikrofonba beszél.

Uh, in some ways impedes their function. In other words, are they, are they sometimes uh, have to be... Sajnos nincs bekapcsolva a hozzászólónak a mikrofonja. Thank you. I think... Köszönöm. Gondolom választ tud adni a kérdésre. The fact is that... Az a helyzet, hogy az alapjogok teljes tiszteletben tartása milyen integrálódik az összes képzési munkánkba, az összes Frontexes tevékenységünkbe. Úgyhogy attól függetlenül, hogy milyen szinttel foglalkozunk, teljes mértékben tiszteletben tartjuk az alapjogokat. Ez mindig így van. az SQF-et a határőrizeti szervek tekintetében mutattam be. Itt is az alapjogok fontos részét képezik ennek a keretnek, ennek a rendszernek. És ahogy említettem, alapjogi megbízónk van, konzultációs fórumunk van, ez is biztosítja, hogy ezeket a kérdéseket mindig tiszteletben tartjuk, és mindig megfelelő egyensúlyt próbálunk kialakítani a biztonság és az alapjogok tiszteletben tartása között, és úgy gondolom, hogy ebben a témában is jó nyomon vagyunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Ahogy látom, más nem akar kérdést föltenni, vagy megjegyzése nincs senki másnak. Köszönet mindenkinek az első és a második panel résztvevőinek. Köszönöm, hogy segítettek abban, hogy ezt a komplikált témát jobban megértsük. Biztos vagyok benne, hogy folytathatjuk majd az ilyenfajta eszmecserét. Köszönöm.